Muy bien, pues si les pare... Nos, hogyha egyetértenek, akkor folytassuk az ülésnek ezt a részét. A napi rendet fogjuk először elfogadni, hogyha nincsen semmiféle ellenvetésük, akkor szerintem hagyottnak tekinthetjük azt. Rendben van, ugye? Ami pedig az elnök közleményeit illeti, talán tudják, nem volt még eh, az utolsó ülésünk óta, plenáris ülés Strasbourgban, ezért nem volt sürgőségi állásfoglalás sem. Emlékeztetnék arra, hogy szeptember 6-án lesz az éves ülésünk a delegációvezetőkkel, az Európai Uniós nagykövetekkel, illetve az Európai Parlament képviselőivel, és arra biztatok mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget arra, hogy találkozzanak, illetve a képviselőinkkel eszmét cseréljenek, akik munkája alapvető fontosságú az Európai Unió számára, és akik folyamatosan segítik, hogy a missziós, illetve delegációs munkát folytassuk. Schulz elnök fogja majd ezt a találkozót lezárni, illetve Mogherini asszony, ez 5-től 6-ig fog tartani, amikor ők ülnek az elnöki székben. Remélem, hogy ott találkozunk. A következő pont a június 30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés kérdés, hogyha nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és további késlekedés nélkül a rendelkezésre álló időnket kihasználva, és tudják, hogy 12.30-ig eh, van tolmácsolás, úgyhogy akkor rá is térünk nagyon gyorsan a nőjogok kérdésére a keleti partnerség államaiban, illetve egyéb szomszédos országokban. Megvizsgáljuk most azt a véleménytervezetet, amelyet Panzéri úr kollégán készített, a Nőjogi Bizottság jelentésével kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani Panzéri úrnak munkájáért, különösen azért, mert eh, rendelkezésre áll már minden nyelven ez a tervezet, ezt mindenki megtalálja a saját dossziéjában, és arra is emlékeztetnék, hogy a módosítók beterjesztésének határideje hétfő, szeptember 5-e, déli 12 óra. Akkor most megadom a szót Panzéri úrnak, 7 percet kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék rögtön az elején egy dolgot tisztázni. Az állásfoglalásnak a címében az áll, hogy a keleti partnerséghez tartozó országokban a nők helyzete, illetve jogai. Nem más országokról van szó, hanem a keleti partnerségről. A szakbizottságunk, az Emberi Jogi Albizottságunknak a feladat ebben az esetben az, hogy a FEM szakbizottság munkáját segítse. A keleti partnerség államaiban élő nők helyzetéről van tehát itt még egyszer szó. Olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amelyekkel a biztosítható a nők politikai képviselete konfliktusokat követően az újjáépítés szakaszában is fontos szerepet játszhatnak a nők. Az állásfoglalásban kiemeljük azt is, hogy fontos a nemekkel kapcsolatos témákat is szerepeltetni a különböző szakpolitikákban, illetve a keleti partnerség cselekvési terveiben, valamint a parlamentek közötti diplomáciai kapcsolattartásban is foglalkozni kell a nemek közötti egyenlőséggel. Emellett látni kell azt, hogy ezen országok többségében a nők csak az általános iskolát végzik el, és nem, nem vesznek részt továbbképzésben. Emellett fontos azokat a jogi akadályokat is megszüntetni, amelyek a bérezésben megnyilvánuló egyenlőséget ellehetetlenítik. Emellett a mikrohitelek kérdése is nagyon fontos, a nőknek folyósítandó mikrohitelek kérdése. Továbbá megfogalmazza a szöveg azt a követelést is, hogy az isztambuli egyezményt írják alá a keleti partnerség országai, egyelőre egyikük sem tette ezt meg. A nemi erőszak, az emberkereskedelem is olyan problémák, amelyeket említünk a szövegben, általában a legkiszolgáltatottabb embereket érinti. Ez a probléma azokat, akik konfliktus sújtotta területen élnek. Fontos a pekingi platform ajánlásait átültetni a gyakorlatba, ami a szexuális és a reprodukciós jogokat illeti, ez elengedhetetlen. Természetesen módosítókat is benyújthatnak a kollégák, mi minden esetre ezt fogalmaztuk meg a szövegben, és így kívánunk hozzájárulni a FEM szakbizottság munkájához. Köszönjük szépen Páncéri úrnak, mondja az elnök. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők kérnek-e szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, A FEM szakbizottság, az Életékes Szakbizottság ebben a témában, nevezetesen a Nők Jogai Keleti Partnerség államaiban és más szomszédos országokban című jelentés kapcsán. Egyelőre nem kaptuk meg a FEM szakbizottság szövegét, a jelentés szövegét magát, úgyhogy erről bővebben nem tudok szólni, minden esetre köszönöm Páncéri úrnak a véleménytervezetet, nagyon nagyra értékelem azokat a javaslatokat, amelyek a nők politikai részvételére irányulnak, illetve a döntéshozatalban való részvételükre és a gazdasági érvényesülésükre. Emellett én is úgy gondolom, hogy a nőket megfelelő védelemmel kell részesíteni az erőszakkal, az emberkereskedelemmel és a kizsákmányolással szemben. Egyetértek azzal, hogy a szomszédos államokat arra kell ösztönöznünk, hogy biztosítsák a nők jobb oktatási lehetőségeit, illetve azt, hogy a nők jobb, könnyebben hozzáférhessenek az egészségügyi ellátáshoz. Néhány módosítást szeretnék majd benyújtani, ugyanis van azért néhány megjegyzésem a szöveggel kapcsolatosan. Először is szeretném kiemelni azt, hogy a politikai stabilitás és az emberi jogok előfeltételt képeznek a vonatkozó országokban, ezt nagyon fontosnak tartom. Részletes módosításokat fogok majd benyújtani, illetve konkrét módosítókat az egy, a szöveg egyes részleteire vonatkozóan. Ezek az oktatásra vonatkoznak, a vállalkozói környezetre, üzleti környezetre, az egészségügyre és az igazságügyhöz való hozzáférésre. Nem tudom támogatni a 11-es cikket, amely a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést taglalja, ezzel kapcsolatosan megfogalmazom majd a meglátásaimat írásban is. Ennyit szerettem volna elmondani egészen röviden, és ezek lettek volna a javaslataim. Remélem, sikerül majd megfelelően együttműködnünk egymással, és sikerül megállapodnunk az említett kérdésekben, és remélem, hogy majd a véleményegészét is figyelembe veszi az illetékes szakbizottság. Köszönöm szépen a véleménytervezetet, és várom az együttműködést önnel. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Sojdrova asszonynak. Ausztravicius úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Páncéri kollégának a véleménytervezetet. Nagy öröm árnyék jelentéstevőként tevékenykedni mellette, és remélem, hogy az együttműködés szellemében sikerül majd közösen megfelelő véleményt készítenünk. Úgy gondolom, a nők jogai, a nemek közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma mind-mind fontos részét képezik a keleti partnerség országainak a reform folyamatának. A reformok ezeken a területeken nagyon fontosak, és folyamatosan követnünk kell, hogy az elkövet, nyomon kell követnünk azt, hogy az elkövetkezendő években milyen előrelépés történik ezen a téren. Néhány megjegyzést fűznék a szöveghez. Néhány általános jellegű megjegyzést, hiszen az Álda majd a későbbiek során megfogalmazza részletes módosítóit. Először is szeretném elmondani, hogy a keleti partnerség országaiban a nőknek egyenjogú hozzáférést kell biztosítani a kormányzás eh, és az intézményrendszer minden szintjéhez. Fontos, hogy a döntéshozatalban a nők is vezető szerepet vállalhassanak, minden olyan esetben, amikor a döntések eh, az életük különböző aspektusait érintik, fontos, hogy ez legyen a kiinduló pont a véleményük megfogalmazásakor. Emellett eh, a társadalmi-gazdasági helyzet javítása is nagyon fontos. Fontos a különböző vállalkozói készségek fejlesztése, minden szükséges eszközt és eh, képzést ennek a szolgálatába kell állítani. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatás az ilyen jellegű projektekben, a keleti partnerség országaiban pontosan ezt célozzák. És végezetül a véleményhez, illetve a véleményben ki kell emelni a legkiszolgáltatottabb női csoportokat is, ide tartoznak a fogyatékossággal élő nők. Ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hiszen sok ország a keleti partnerség országai közül olyan hely, ahol nem régiben konfliktus dúlt, ezt Páncéri úr is joggal említette. Ezeket szem előtt tartva, elnök asszony azt hiszem egy megfelelő véleményt tud megfogalmazni a DROA szakbizottság, és az ALDE nagyon konstruktívan kíván együttműködni ebben a munkában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Osztravicsus úr, hogyha nincsen egyéb hozzászólás a kollégák részéről, akkor most Adriano Martin úrnak szeretnék lehetőséget biztosítani az LKS részéről, hogy szóljon hozzá a vitához. Köszönöm szépen, egyetértünk az elemzéssel, amelyet a jelentés tevő készített, és nagyon örülünk a jelentésnek. Egyetértünk az ajánlásokkal is, valójában a családon belüli eh, erőszak, a nemek szerinti megkülönböztetés, diszkrimináció mindenképpen aggodalomra ad okot valamennyi keleti partnerségi országban. A nők politikai képviselete is rendkívül alacsony látjuk a hagyományos patriarkális eh, normákat, ami ugyancsak akadályozza a nőknek a részvételét a politikai életben, és nem teszi lehetővé, hogy egyelően vegyenek részt a munkaerőpiacon, illetve a társadalmi életben. Aggasztó az is Ukrajna esetében, hogy a konfliktus mindenek előtt a nőket és a gyerekeket sújtja, illetve az országon belüli elvándorlás ennek következtében. A mind a hat keleti partnerségi országgal folytatjuk a párbeszédet, és ezen kérdésekkel többek között a posztraumatikus szindróma kérdését vizsgáljuk a családon belüli erőszak esetén is. Ukrajnában bevezettünk egy kötelező diagnosztizálási rendszert, és ez különösen a családokra vonatkozik. Ez Ukrajnát érinti elsősorban, de az emberi jogi párbeszéd az valamennyi keleti partnerségi országgal folyik, Fehér Oroszországgal is, Moldovával, és az emberjogi párbeszédben van egy külön pont a nők egyenlőségéről, illetve a családon belüli erőszakról. Tehát ezt a kérdést közelről nyomon követjük, és arra ösztönözzük, bátorítjuk a partnerországokat, hogy megfelelő törvényeket vezessenek be ezen kérdések kezelésére, illetve ahol megvannak a jogszabályok, ott a jogszabályok érvényesítését is. Illetve, hogy ezeknek a az alkalmazását terjesszék ki, illetve megfelelő stratégiai terveket is valósítsanak meg, készítsenek és valósítsanak meg. Ez vonatkozik az egyezményre is, amiről már volt szó. Tehát összefoglalva továbbiakban is támogatjuk a keleti partnerségi országokat, hogy ezen kérdésekkel foglalkozzanak, amelyek mindenképpen nagyon nagy figyelmet igényelnek. Muchas gracias, señor Martán. Nagyon köszönöm, Páncéri úr. Szeretné eh, lezárni a beszélgetést? Igen, köszönöm szépen, nagyon röviden. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez az eszmecseréhez, köszönöm a hozzászólásokat, megjegyzéseiket. Két vagy három aspektus szerettem volna kihangsúlyozni. Svitrova asszonynak azt szeretném mondani, hogy én magam is fontosnak tartom kihangsúlyozni a kapcsolatot, ezen ország stabilitása és az emberi jogok tiszteletbe tartása között általános megfogalmazásokat tehetünk a szövegbe, szerintem ez nagyon helyes. Például a 11-es bekezdésben tudom, hogy ezzel kapcsolatban van vita, eltérő véleményünk van különösen, ami a pekingi cselekvési platform alkalmazását illeti, de természetesen meg kell még várnunk a módosítókat, és Remélem, hogy sikerül majd a lehető legnagyobb összhangot megteremteni ezzel kapcsolatban. Osztrevicsus úrnak is köszönöm. Egyetértek azzal kapcsolatban, hogy hogyan hangsúlyozza ki a nők döntéshozatalban betöltött szerepének fontosságát. Talán ezt jobban ki lehetne domborítani a jelentésben. Szeptember 26-án a módosítókról fogunk beszélgetni, és akkor pedig majd meglátjuk, hogy mit tehetünk. Köszönöm tehát, köszönöm a bizottságnak is, és folytatjuk akkor a munkát. Így van, valóban így lesz, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Köszönöm, hogy kérdéseiket ilyen pontosan fogalmazták meg és hogyha nincsen semmi más, akkor újra szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálat részvételének, természetesen a képviselőknek, és köszönöm mindenkinek szép napot kívánok.